for the buttons because he was so upset. So meine Hölgyeim és Uraim, bitten. Azt kérem önöktől, hogy foglaljanak helyet, megkezdjük a munkát. I hope we have a seat. Remélem mindenkinek jött szék. Nem vagyok benne biztos, csak remélem. Tehát aki talál magának helyet, az foglaljon helyet. Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket újólag a társelnökkel, járók a Líviával, a nőjogi és a jogi szakbizottság együttes üléséről van szó. Ma szavazunk az Európai bizottság Javaslatáról a nemek közötti egyensúly a Törzsdéjegyzettársak nem ügyvezető igazgatói körében. Van-e megjegyzésük a rendel kapcsolatban ezelőtt? Ezt kérdem, úgy látom, ilyen nincs. Akkor elfogadtuk, akkor a társelnökömet kérem mindjárt, hogy szót kére. Vagy rögtön folytatjuk a rendel. Köszönöm szépen, társelnök úr. Örülünk, hogy együtt tarthatunk ülést a mai napon önökkel. Mindenkit üdvözlök. Tudom, hogy egy kicsit későn kezdjük az ülést. Ugye nem csak a terem változott, hanem még a lifteket is teljesen leterhelték, úgyhogy emiatt késtünk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az a terem, ahol egyébként közvetítői ülések vannak, remélem ma nem kell sokat közvetíteni, egyébként pedig a második napi rendi pont következik az elnök közleménye, a harmadik pont, itt a jegyzőkönyvek elfogadásáról van szó, méghozzá július 8-9 és szeptember 18-a. Ez azt jelenti, hogy ha módosítás igény nem jelentkezik az ülés végéig, akkor elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyveket. Nos, folytatjuk is a negyedik napirendi ponttal, erről szól az egész, tulajdonképpen a szavazásra kerül sor. A társ e- előadókat kérdezem meg. Régner asszony, Kratzer asszony, kérnek-e szót? Régner kolléganő, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szerettem volna elmondani. Ez egy olyan téma, amely komoly vitákat váltott ki természetesen. Intenzív tárgyalásokat folytattunk az árnyék előadókkal. Ezeket végül is sikerült lezárni, és kifejezetten szeretnék minden érintetnek köszönetet mondani. Természetesen nagy ráfordítással jár mindig, hogyha társ előadóként kezelünk egy-egy témát, igyekeztünk az együttműködés szellemét érvényesíteni, bár voltak ellentmondások közöttünk, és kifejezetten köszönöm a munkatársaknak, a frakciók munkatársainak és a szakbizottság munkatársainak is. Köszönöm szépen, Krácer kolléganő. Itt van? Nem látom. De itt van, látom. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem ez egy fontos momentum, hogy a két szakbizottság szavaz egy olyan témáról, amely a gazdaságot, a társadalmat ilyen mélységben érinti, a nőket természetesen elsősorban. Szerintem lesznek kompromisszumos módosítók, amiket támogatni fogunk majd, és ezzel egyértelmű üzenetet tudunk küldeni az Európai Parlament elkötelezettségét tekintve. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó képviselő asszonyoknak. Akkor szavazunk. Szeretném a szavazást röviden elmondani. És most a jogi bizottság eljárását alkalmazók. Kézzel szavazunk a módosítókról. Én nem kérdezek rá a tartózkodásokra általában, nem erről szól a dolog. Hát, hogyha kifejezetten valaki tartózkodni akar, a jegyzőkönyvbe akarja mondani, akkor szóljon, jó? És hogyha nem egyértelmű, kritikus az eredmény, akkor elektronikusan megismételjük a szavazást. A záró szavazás pedig mindig elektronikus úton történik. Remélem mindenkinél itt van a kártyája, a szavazókártyája, hogy adott esetben ezzel is tudjuk szavazni nem hozta magával, hát majd megnézzük. Hát akik elfelejtették, mondjuk a titkárság segítségével, majd megszámoljuk őket. Megkezdem a szavazást. Az első a 22-es módosító, ami megegyezik a 23-assal egyébként. Bocsánat. Parancsoljon, van egy hozzászólás, vagy szavazott most már. Szavazott. Ja, már szavazott, jó. Cornelissen asszony. Az eljárással kapcsolatos pontot vetnék fel. Ugye szavaznunk kell, hogy sikeresek legyünk a mandátumunk vége előtt, de egy kritikát, bírálatot is szeretnék gyakorolni a folyamattal kapcsolatban. A kompromisszumos meglehetősen későn született, meg egy, volt egy ülésünk is erre vonatkozóan, ahol az előadók azt mondták, hogy megvizsgálnak majd egy néhány pontot még, de hát ez éppen hétvége előtt volt, és hát alig volt változtatás, módosítás, nem volt idő tárgyalásokra ezzel kapcsolatban a kisebb frakciók úgy érzik, hogy kívül, figyelmen kívül hagyták őket, nem nem kellett volna kompromisszumosokat meg, találkozót megszervezni, remélem, hogy jó eredményre jutunk a tartalmat, illetően meg kell, hogy mondjam, azért az eljárás lehetett volna jobb is ennél. Igen, a bírálatot tudomásul veszük, ennek ellenére szavazunk. Tehát a 22-es, 23-as módosító. Ki az, aki mellette, ellene? Autó elutasítva. A 24-es módosító következik mellette, ellene elutasítva mp 1-es, nem? Itt van. Mellette ellene elutasítva. A kompromissz, egyes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 171, 172, 177, egészen 183-asig, 187-től 190-esig, ezt egyben szavazzuk. Kérem, kiszavazza meg, jelezze, ellenszavazata utóbb elutasítva volt a többségben. Akkor kettes kompromisszumos. Kettes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. Ezek után 176-os, de úgy tűnik, hogy szerint... No. 176-osról szavazunk, igen, szavazni kell. Mellette ellenem elutasítva. Hármas kompromisszumos, mellette ellene elfogadva. Ezek után 186-os módosító, mellette ellene elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette ellene Elfogadva. Azt lapozhatunk egy jó párat. Ötös kompromisszumos következik, mellette jelezzék kérem ellenszavazat elfogadva. Ezek után a hatos kompromisszumos mellette ellene ezt elektronikusan ellenőrizzük. Hatos kompromisszumos. wir haben 47 abgegebene Stimmen. 40, 48 szavaztak már. Ne, te, valaki nem szavazott, tehát 48-ban 47-en szavaztak. Akkor lezárom most a szavazást. 38 mellette, 9 ellen, tartózkodás nincs. Tehát egyértelmű volt, mint ahogy én láttam az imént. Köszönöm. Elfogadva. Ezek után 291-es Luling asszony mellette ellene elutasítva. 292-es mellette ellene elutasítva. 293-as mellette ellene elutasítva. 294-es mellette ellene elfogadva. 295-ös mellette ellene elutasítva. 300-as mellette ellene elfelejtettem egyet, 296-os elfelejtettem, bocsánatot kérek. 296-os mellette ellene elutasítva. Akkor most jön a 300-as mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük. So 26. 26-22 arányban elfogadva. Az Empl 58-as mellette ellene, ezt is ellenőrizni kell. Empl 58-as. Lisba. Lezárjuk. 22-27 arányban elutasítva. 51 es 5 M 51-es nem kell, akkor 301-es. Mellette ellene elutasítva. 302-es mellette ellene elutasítva. M 59-es mellette ellene elutasítva. Ekon 55-ös mellette ellene elektronikusan ellenőrizzük. Ekon 55. 11 a 36 ellenszavazat, két tartózkodás elutasítva. Ekon 56-os mellette ellenem elutasítva. 303-as mellette ellenem elfogadva. Ellenőrizzük a 303-as. 28 dafür, 19 28-19 arányban három tartózkodás mellett elfogadva. Ekkor 57-es. Gegen? Mert ellenszavazat. Úgy látom, utóbbiak volt a többségben. Ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük. 57-est ellenőrizzük. achtundzwanzig dafür einundzwanzig dagegen. twenty eight arányban elfogadva. Ez a 304-est elintéztük. 305-ös mellette ellene elutasítva. 307-es mellette ellene elutasítva. Empl 60-as mellette ellene elutasítva. Ekkor 58-as mellette ellene elutasítva. 306-os mellette ellene elutasítva. 309-es mellette ellene elutasítva. 310 mellette ellene elutasítva. MP 61-es mellette ellene elutasítva. Ekkor 59-es mellette ellene elutasítva. 3.12-es mellette ellene elutasítva. 3.13-as ellenőrizzük. 312-est ellenőrizzük. 312-est ellenőrizzük. 21 27 arányban két tartózkodás mellett elutasítva. 313-as mellette ellene elutasítva. Ekon 60-as, mellette ellenem. Szerintem utóbbiak voltak többségben elutasítva, de ha ellenőrizni akarják, ellenőrizzük. 60, Ekon 60-ast ellenőrizzük. Tizenkilenc-huszonnyolc arányban elutasítva, három tartózkodás mellett. MP62-es mellette ellenem. Ezt is ellenőrizzük. MP62-es. dafür. 21-29 arányban utasítva. 7-es kompromisszumos mellette, ellene, elfogadva. 17 es mellette, ellene, elutasítva. 318-as mellette ellene utóbbiak volt a többségbe elutasítva. mp 2-es mellette ellene elutasítva. mp 3-as mellette ellene elutasítva. mp 4 mellette ellene elutasítva. mp 5 mellette ellene Szerintem elutasítva, de inkább ellenőrizzük. Nem volt olyan sok visszajelzés. Huszonegy, huszonnyolc, egy tartózkodás mellett elutasítva. 21-es mellette ellene elutasítva, MP6-os mellette ellene. Ezt is ellenőrizni kell. MP6-os. Nem volt egyértelmű számomra az eredmény. dafür, 11. 38 mellette 11, ez elég egyértelmű volt most. 26-os mellette ellene elutasítva. Ekon 1-es mellette ellene elfogadva. 28-as mellette ellene elutasítva. 29-es mellette ellene elfogadva. 30-as. Itt két részben szavazunk. Első rész mellette ellene. Azt hiszem először voltak a többségben, elfogadva. Második mellette ellene elfogadva. Imko 1-es mellette ellene utóbbiak volt a többségben elutasítva. 8-as kompromisszumos, mellette ellened elfogadva. Akkor térjünk át a 38-asra. Mellette ellene elutasítottuk az MP 8-as, Csek, csekkoljuk le a 38-ast, igen, ellenőrizzük, tehát 38-as. Tehát négyen mellette, 47-en ellene. Az MP 8-as ki van mellette, ellene. Elutasítottuk. A 40-es módosító mellette, ellene. Elutasítottuk. Az 1-es mellette, ellene. Elfogadtuk. A 39-es módosító következik. Ez időközben okafogyottá vált. 42-es mellettem ellene elfogadtuk. Empő 9-es megosztott szavazás, első rész, ki van mellette ellene, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette ellene, elfogadtuk. Ekon 8-as, ki van mellette ellene, elfogadtuk. 44-es mellette ellene, elutasítottuk. A kettes módosító mellette, ellene, elfogadtuk. Ekon 9 mellette, nem, ez ókafogyottá, de, de, de, elnézést, mégiscsak az én hibám volt, tehát szavazunk. Mellette, ellene, elfogadtuk. Empő 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. Nem, ez időközben már elintéződött? Ugyanúgy, mint az Econ 9 -el? Így van. Így van, rendben. Akkor a 46-os módosítóz érkeztünk mellette. Ez is okafogyott? Tehát akkor ezek mind? Ja, értem, oké. Okay. Akkor a 48-ashoz érkeztünk. Mellette ellene elfogadtuk. A 49-esre tartunk, mellette ellene elutasítottuk. Az mp 11-es mellette ellene elfogadtuk. De azért teszteljük le, tehát az MP 11-es csekkoljuk elektronikusan. Huszonnyolcan mellette, 24-en ellenetet elfogadtuk. Ekon 10-es. Ez okafogyott a hármas módosító szintén, IMCO 7-es szintén, tehát az 50-esnél tartunk. 50-es módosító elutasítottuk. 52-es módosító, mellette ellene elutasítottuk. 53-as mellette ellene elutasítottuk. Ekon 11-es, ki van mellette ellene? Elutasítottuk. Imko 8-as megosztott szavazás, első rész ki van mellette, ellenem. Elfogadtuk, ha jól látom, de azért csekkoljuk le. Tehát az Imko 8-ast ellenőrizzük. en mellette 17-en ellene, 3-an tartozkodtak, tehát ö, elfogadtuk mellette ellen a második résznél, ezt is ellenőrizzük le, mert többségnek tűnt, de hát azért lehet, hogy nem mindenki tette fel a, a, a IMKO 8-asról. Szavazunk második rész. en mellette, 23-an ellennel, ketten tartózkodnak, tehát elfogadtuk. Az 54-es az okafogyott, 55-ös az nem okafogyott, tehát szavazunk. Tehát 55-ösnél vagyunk, módosító, 55-ös módosító mellette ellene. Tehát 55-ös kérem, hogy ki van mellette? Nem, teszteljük le, mert nem, egyszerűen nem tudom megállapítani, hogy ki mikor. Mit? Tehát ellenőrizzük. Huszonkilencen mellette, 23-an ellene, tehát elutasítottuk. Nem, nem. E, igen, teljesen igazuk van, persze. El, tehát el, elfogadtuk. Milyen jó, hogy így odafigyelnek. Akkor az 57-es következik, mellette, ellenem, elutasítottuk. Az 56-os mellette, ellenem, elutasítottuk. 58-as mellette, ellenem. elfogadtuk. dekon, az... Tehát akkor ezek okafogyottak, Imco 10-es a következő. Ki van mellette, ellene? Elfogadtuk. Ekon 13 mellette, ellene? Elutasítottuk. Akkor kö következő a 60-as módosító, mellette, ellene? Elutasítottuk. 61-es módosító mellette, ellene, Ezt teszteljük elektronikusan is, mert nem világos teljesen. Tizenhárma mellette, 36-an ellene három tartózkodás, tehát elutasítottuk. A 11, IMCO 11 mellette, ellene, teszteljük. IMCO 11, check. 25-en mellette, 23-an ellene, 3-an tartózkodtak, tehát elfogadtuk. A 62-es az ugyanaz, mint az Econ 14-es, tehát együtt szavazunk, mellette, ellene, elfogadtuk. Imco 12-es mellette, ellene, elfogadtuk. Imco 13-as mellette, ellene, teszteljük le. Tehát akkor check, Imco 13-as, 30 30-an mellette, 21-en ellene, egy tartózkodás elfogadtuk. A 63-ashoz értünk mellette, ellene, elutasítottuk. Ekon 15, két részben. Ekon 15, első rész. Mellette, ellene. Elutasítottuk, volt a többség. Második rész, mellette, ellene, elutasítottuk. A 64-es módosító mellette ellene elutasítottuk. 65-ös mellette ellene ezt leteszteljük, tehát a 65-ös teszteljük most elektronikusan. Huszonketten mellette, 28-en ellene két tartózkodásra is elutasítottuk. Empl 13 mellette, ellene, elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, elutasítottuk. 69-es mellette, ellene, elutasítottuk. Empül 14-es mellette, ellene, elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, szerintem elutasítottuk. 68-as mellette, ellene, Csekkoljuk le. 68-as csekk. an mellette 12 ellen 2 tartózkodás elfogadtuk. A négyes módosító mellette ez oka fogyott? Igen, rendben, elnézést. Akkor a négyes módosító az oka fogyott a a 70-es módosítóhoz értünk, a Luling asszonyé mellette ellene elutasítottuk. 72-es mellette ellene elfogadtuk. Empl 15-ös ez okafogyott. Tehát a 71-es az is okafogyott. Akkor eljutottunk a 73-ashoz mellette, 73-as mellette ellene elfogadtuk. Ekon 18-asnál tartunk mellette, ellene elutasítottuk. Az 75-ös mellette ellene elutasítottuk. 76-os mellette ellene elutasítottuk. A 74-es mellette ellene elutasítottuk. Empl 16-os két részben, az első rész ki van mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor eljutottunk az ötöshöz. Vagy elnézést? Az ötös az fontos, nem? Tehát nem teljesen fogadtuk el, vagy mégis okafogyott? Rendben, a titkárság bölcsességét követem. Akkor okafogyott. Tehát a 41-esnél vagyunk mellette ellene, az ellene volt több, tehát elutasítottuk. Az Econ 20-asnál vagyunk, mellette ellene elutasítottuk. Econ 21 mellette ellene, még a 43-as. Nem kell a 43-as. Ja, de elnézést, akkor mégis a 43-as a hökmár módosító, ki van mellette, a titkárság azt mondta, hogy a 43-asról kell következő, mert nem teljesen ugyanaz. Mindegy, elutasítottuk így is, úgy is. A 77-es, kérem, hogy tehát akkor az Econ 21-esnél tartunk. Ki van mellette ellene? Teszteljük le. Econ 21-es. Csekkoljuk. 21-en mellette, 28-an mellette egy tartózkodás elutasítottuk. Tehát a 78-asnál vagyunk, nem, a 77-esnél és 77-esnél elfogadtuk. És akkor most vagyunk a 86-osnál. Ki van mellette? Ellene? Elutasítottuk, vagy már megint elfelejtettem valamit, vagy? 87-es mellette, ellene, elutasítottuk. 88-as mellette, ellene, elutasítottuk. 89-es két részben első rész mellette, ellene, elutasítottuk. Második rész, ki van mellette, ellene, elutasítottuk. Akkor most elértünk a 91-eshez mellette, ellene, elutasítottuk. 92-es két részben, mellette, első rész mellett, ellene, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, ezt csekkoljuk le. Második részt ellenőrizzük le, ez a 92-es módosító második része. Tehát elutasítottuk. Akkor most nézzük meg a 93-ast mellette, ellene elutasítottuk. A 95-ös mellette, ellene Szerintem elfogadtuk. A 25-ös, Econ 25-ös mellette, ellenem. Ez oka fogyott? Miért oka fogyott ez? Azért, mert a 95-öst elfogadtuk. Jó, egyetértek? A 94-eshez értünk mellette. Nem, ez is oka fogyott? Annál jobb. Jó, akkor elértünk a 97-es első részéhez. Mellette, ellene, elutasítottuk második rész, ö, ellene, e, mellette, ellene, ezt elfogadtuk. Akkor az Econ 27-eshez értünk mellette, ellene, ezt ellenőrzzük le, Econ 27-es. 22-28 és no, tehát elutasítottuk. A 104-esnél ta- tartunk, mellette ellene elutasítottuk. A 28-asnál vagyunk, mellette ellene. Úgy tűnik, mintha többen lennének ellene, tehát elutasítottuk. A 106-osnál vagyunk mellette, ellene, elutasítottuk. A 105-ösnél vagyunk mellette, ellene. Az utóbbi volt több, tehát elutasítottuk. Az M 21-nél vagyunk mellette, ellene. Elutasítottuk. A 7-es módosítónál vagyunk, mellette ellene. Csekkoljuk le ezt. Tehát az 7-es módosítót ellenőrizzük. Huszon 32-en mellette, 17-en ellene, két tartózkodás, tehát elfogadtuk a 9-es kompromisszumos mellette ellene. Tehát a 9-es kompromisszumost is elektronikusan ellenőrizzük le. Harmincnyolcan mellette, tehát elfogadtuk. Ezután következik a 107-es mellette, ellene elutasítottuk. A, a 8-as módosító, ki van mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük le, tehát a 8-as módosítónál vagyunk, ellenőrizzük le. 37-en mellette, 13 ellene egy tartózkodás. Tehát elfogadtuk. Az Ample 22-esen nincs szükség, nem kell szavazni. Tehát akkor a 112-esnél vagyunk mellette, ellene, elutasítottuk. Econ 29-es mellette, ellene, elutasítottuk. 113-as módosító mellette, ellene, elutasítottuk. 111-es módosító mellette ellene, elutasítottuk. 114-es módosító mellette ellene, elfogadtuk. A 9-es módosító mellette, ez el igen, okafogyott, titkárság azt mondta, tehát ténylegesen ez így is van, akkor az IMCO 20-as is, akkor a következő a 115-ös módosító mellette, 115-ös módosító mellette ellene többen voltak ellene, tehát elutasítottuk. Econ 30 mellette, ellene, elfogadtuk. 118 el, okafogyott. Tehát akkor rátérünk a 120-asra. Ki van 120-as mellett? Elene. Tehát elfogadtuk, mert nem voltak mellette. A 123-as mellette, Elene. Elutasítottuk. A 121-esnél vagyunk, mellette ellene. Elutasítottuk. Az empül 26-os mellette ellene. Elutasítottuk. 122-es módosító mellette ellene. Elutasítottuk. Econ 31-es mellette ellene. Elutasítottuk. Econ 32-es mellette eleme. elutasítottuk. 125-ös mellette ellene elutasítottuk. 124-es mellette ellene elutasítottuk. Ample 27-es mellette ellene elutasítottuk. 30-as recycle, 126-os módosító mellette ellene elutasítottuk. 144-es Nipler mellette ellene elutasítottuk. 146-os mellette ellene elutasítottuk. 147-es mellette ellene elutasítottuk. 148-as mellette ellene elutasítottuk. Ekon 35-ös mellette ellene ezt le kell, hogy ellenőrizzük, Econ 35-ös, csekkoljuk le. Huszonhatan mellette, 21-en ellene, 3 tartózkodás, tehát elfogadtuk. 149-es visszavonva, 150-es mellette ellene, elutasítottuk. 151-es mellette ellene, elutasítottuk. Ample 31-es mellette, ellene, elutasítottuk. 152-es mellette, ellene, még egyszer, 152-t azt csekkoljuk le elektronikusan, nem volt világos számomra az eredmény. Huszonkette mellette, 28 ellen, tehát elutasítottuk. 154-es, 160-as mellette ellene elutasítottuk, 157-es mellette ellene elutasítottuk, Ample 33-as mellette ellene elutasítottuk, Econ 37-es mellette ellene elutasítottuk, 159-es két részben első rész mellette ellene elutasítottuk. Második rész, mellette, ellene, csekkoljuk le, tehát 159-es második részt csekkoljuk. Tizenkilencen mellette, 30 ellene, tehát elutasítottuk. A 161-esnél vagyunk, mellette, ellene, elutasítottuk. Empl 34-es mellette ellene elutasítottuk. 162-es mellette ellene elfogadtuk. 35-ös mellette ellene elutasítottuk. 163-as mellette ellene elutasítottuk. Econ 38-as mellette ellene elfogadtuk. Econ 39-es mellette ellene csekkoljuk le, tehát az Econ 39-est ellenőrizzük le. Tizenkilencen mellette, 30-en ellene, tehát elutasítottuk. 164-es mellette ellene, elutasítottuk. 165-ös mellette, 166-os mellette ellene. A 166-ost ellenőrizzük le. en mellette, 30-an ellen elutasítottuk. 12-es módosító mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük le, tehát a 12-es módosítót. 37-en mellette, 13-an ellene. Elfogadtuk. A 167-es módosítónál vagyunk mellette, ellene. Elfogadtuk. Econ 40-es mellette. Ez okafogyottá vált. Annál jobb, nem kell szavaznunk róla. Tehát akkor most a teljes jelentésről szavazunk, és ezt viszont elektronikusan szeretném, ahogy ezt a jogi bizottságban egyébként is szokásos, tehát megnyitom az elektronikus szavazást. 40 mellette, 9 en ellene és ketten tartózkodtak. Akkor most a legislatív állásfoglalásról szavazunk, és ezt is elektronikusan tegyük. ugyanaz az eredmény, mint az előbb 40-en mellette, 90 en ketten tartózkodtak, és akkor most a tanácssal való tárgyalások megkezdéséről is szavaznunk kell, tehát a formális mandátumnak a kiadásáról, és erről is elektronikusan szeretnénk szavazni. Negyvenen, 41-en mellette, 9 ellene, és egy tartózkodás. Tehát a két jelentéstevő asszonynak gratulálok, és nagyon sikeres tárgyalásokat kívánok nekik. Jó, akkor átérünk az egyebek ponthoz, ahol nincsenek megjegyzések, és akkor ezzel lezárom ezt az ülést. Köszönöm.